hogy a, teg, a tegnapi, ö, tegnapi felvetések esetében emeljünk fel ö, ellenvetéseket. Hogyha a tegnapi ülés bevezetésekor elhangzottak a kapcsolatban itt ellenvetés, akkor mindezt el